Très bien, si vous voulez bien, je vous Kérem szépen, hogy mindenki üljön le, foglaljon helyet. Je vais vous demander de... Még egyszer szeretném kérni, hogy mindenki foglaljon helyet. En fait, que notre réunion euh, puisse hogy meg tudjuk kezdeni az ülésünket. Kérem azt is, hogy az asszisztensek is üljenek vissza a helyükre. Euh, Köszönöm szépen. votre attention. Donc, je propose de démarrer cette commission euh, de l'agriculture. Kezdjük meg akkor a mezőgazdasági szakbizottság ülését. Arra szeretnék először emlékeztetni, Merci de votre soutien, euh, Monsieur Tarabella. Köszönöm szépen Tarabella úr, hogy segít. Virgieszki úr nincs itt, de azt kérte tőlem, hogy én elnököljem a mai ülésünket, tehát szerette volna, hogyha én elnökölök itt. Egy kicsit különleges alkalom ez, mert a terem is új, úgyhogy most nagy felelősség van rajtam Tudja mindenki, hogy ez egy fontos és rövid találkozó lesz. Három jelentésről fogunk ma beszélni, természetesen a költségvetés a témánk, a GMO téma az egyik ilyen. Mindenki megkapta-e a napi rendet, és vannak-e ezzel kapcsolatban megjegyzések? Ha nincsenek, akkor elfogadottnak ítéljük és azt javaslom, hogy kezdjük meg az első rendi pontunkkal. De még azelőtt szeretném a szakbizottság nevében köszönteni a látogatócsoportunkat. Meg Guinness asszony meghívására érkeztek ide. Ez pont ugye a nyári szünet utáni első találkozónk. Az első napirendi pontunk a bejelentések. Tudjuk azt is, hogy a kontextus egy kicsit különleges most, és azt is tudom, hogy a legtöbben szeretnék, hogyha visszatérne a normális helyzet a húspiacon, a zöldség és gyümölcspiacon egyaránt. Nagyon nagy feszültségek mutatkoznak, itt egyébként lesz hetedikén egy nagy tüntetés is ebben a témában. És elnök úr kérte azt is, hogy a jövő héten legyen vita Hogan biztos jelenlétében erről a témáról a jövő héten, tehát egy különleges vita a Strasbourgban 17 órától 18 óra 30 percig a biztos jelenlétében. Úgy gondolom, hogy miután a válság igen nagy, többször beszéltünk is erről már itt, és fel is világosítottuk a biztost, hogy szerintünk mi fog történni. Most az én véleményem szerint azon felül, hogy vitát folytatunk az Agri Szakbizottságban a jövő hétben, jó lenne, hogyha plenárison is vitát folytathatnánk a biztossal, mert itt nagyon sok olyan kezdeményezés is van, például Castro úr kezdeményezése, amelyek sokkal szélesebb kontextusba helyezik a jelenlegi mezőgazdasági válságot. Egyelőre nincsen végső döntés ezzel kapcsolatban, hogy vajon a plenáris ülésen tudunk-e majd vitát folytatni, vagy sem. De mi úgy gondoljuk, hogy a helyzet nagyon is indokoltá tenne egy ilyen vitát, és ezért úgy gondoljuk, hogy jó lenne, hogyha biztossal nem csak a szakbizottsági körben, hanem plenáris körben is eszmét tudnánk cserélni. Ezután pedig azt javaslom, hogy miután nagyon kevés idő áll a rendelkezésünkre, folytassuk a napirendi pontjainkat, és kezdjük meg a szavazást. Mint tudjuk, az Európai Unió költségvetésének éves ütemterve szerint minden szakbizottságnak a parlamentben szeptember elején szak, ö, szavaznia kell. Tehát most az általános költségvetésről fogunk ö, szavazni, a 2016-os költségvetésről, természetesen a mezőgazdaságra vonatkozó szekcióról. Dönánó Jean-Paul az, aki jelentést készítette erről. Ezen kívül pedig a konkrét összegek és megjegyzések kérdésében is szavazni fogunk. A módosítások beteresztésének határideje július 24-e volt, 48 módosítás érkezett, és 61 módosítás az összegekhez. A frakcióknak alkalma nyílt arra, hogy egyeztessenek, de ez mindig problémás egyébként minden évben, Úgyhogy azt javaslom, hogy először eh, az összegekről szavazzunk, és aztán pedig eh, Dönemó úr eh, javaslatáról. Önnek meg is adom ezért a szót most. Köszönöm szépen. Mielőtt a véleménytervezetről konkrétan szavazunk, én szeretnék néhány rövid kommentárt fűzni ehhez a témához, de természetesen ön is már nagyon pertinens dolgokat elmondott. Tulajdonképpen még a mai napon is, például Párizsban több mint 2000 traktor tüntet, ez azt mutatja, hogy borzalmas helyzet alakult ki, főként az állattenyésztésben, és a sertéságazatban, ugye itt az orosz embargó az, ami ezt okozta, de ezen kívül még a kínai válság is. És az Unióban minden országot ez érintett, de természetesen vannak olyan államok, amelyeket jobban érint ez a válság. A mezőgazdasági tüntetések a jövő héten is folytatódnak itt Brüsszelben is, és össze is hívtak jövő hétfőre egy különleges egy rendkívüli mezőgazdasági miniszteri találkozót, úgyhogy ilyen szempontból ebbe a kontextusba kell helyezni a mostani büdzsé kérdését is. A mi szakbizottságunk egyébként már korábban is felhívta a figyelmet arra a problémára, hogy több piacon is csökkentek az árak. Ezért nagyon sajnálatos az, hogy 2016-ban az Európai Bizottság és az Európai Tanács csökkentéseket szavazott meg a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés témáiban, nagyon sok költségvetési sorban tapasztalhatjuk ezt, és a 2016-os költségvetés nagy mozgásteret kapott, 1 milliárd euróról van szó, ezzel esetleg a jelenlegi válsághelyzetben tudunk-e valamit tenni, felmerül bennem ez a kérdés, hogy hogyan tudjuk segíteni az orosz embargó által sújtott gazdákat, és úgy gondolom, hogy egy ilyen nagy marzs figyelembevételével jó lenne arra gondolni, hogy erre a jövőben is szükség lehet. az iskolai tej, zöldség és gyümölcsosztásos programok kapcsolatban a mi szakbizottságunk és általában a mi parlamentünk szerette volna ezeket a programokat megerősíteni, és sajnos nem történt meg. Ugyanakkor szeretnénk tovább védeni a méhészeti szektort, ugyanis a méhek a az élelmiszer láncban fontos szerepet töltenek be a beporzás révén. Úgy gondolom, hogy vannak olyan parlamenti erők, amelyek az új kap létjogosultságát kérdőjelezik meg, de most arra szeretnék emlékeztetni, hogy ez a jelenlegi költségvetés nem erről szól, nem ez a tétje ennek a kérdésnek. Még egyszer szeretném megköszönni minden kollégának a segítségét és együttműködését. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig akkor azt javaslom, hogy az első jelentésről szavazzunk. Kézfeltartással, és aztán, ha szükséges, akkor elektronikusan is leellenőrizzük. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 54-37-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 54-38 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 54-39 mellette ellene tartózkodók, elfogadva, 54-40 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva, 54-41 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva, 54-42 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 54-30 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 54-23 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 5403 as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 54-43 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 54-04 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva, 54-44 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva, 54-24, elnézést, 54-05, mellette, ellene, tartózkodók, ez az 54.05-ös most. Tehát még egyszer 54.05, mellette ellene tartózkodók elutasítva. 5407 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 5445 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 5446 mellette ellene, tartózkodók, elfogadva. 54-47 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 54-06 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva, sőt, elutasítva. Elutasítva, 5409 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 5448 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 5420 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 54-26 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 54-28 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 54-49 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 54-29 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 54-50 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva, 54-51 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 54, 32. Ez azonos, elnézést kérek, 54, 13. Mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 54, 52, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 54-53. 5402 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, ötvennégy, ötvenhárom mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 54-54 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 54-12 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 54-10 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 54-17 mellette ellene tartózkodók. Ezt elektronikusan ellenőrizni fogjuk. Megnyitom a szavazást. Mindenki leadta a szavazatát, lezárom a szavazást. Újra. 53.17. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Úgy látszik, hogy egyel több néppárti képviselő van a kelleténél. És egyel több független is. Még egy függetlennel több van. Rendben, lezárjuk a szavazást. Elfogadva. Ötvennégy, ös mellette ellene tartózkodók elfogadva. 54-57 mellette ellene tartózkodók, elfogadva. 54, 31, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 54 54.00 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 54 54.01 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 5408 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 5411 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 5414 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 54-15 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 54-19 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 54-21 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 54-22 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Kompromisszum az 54-56 és az 54-58-as módosítások alapján mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 54-59 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 54-60 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 54-33 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 54-34 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 54-25 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Köszönöm szépen, és akkor azt javaslom, hogy következő szavazásra térjünk át. Dönenó úr véleményére. Toujours donc euh, à main levée, donc l'amendement 1 qui est pour. Nos, egyes módosító emellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Kilences módosító mellette, elnézést, mondja az elnök úr, tízes módosítóról szavazunk, tehát mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 11-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 16-os módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 17-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 18-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es módosító mellette ellene egy pillanat tartózkodások ezt elutasítottuk. 20-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es módosító mellette, ellene, tartózkodás. Nos, azt hiszem ezt elektronikusan ellenőriznünk kell, tehát a 21-es módosítóról szavazunk elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elutasítottuk. 22-es módosító mellette, elnézést, mondja az elnök úr. Igen, tessék, kérem, parancsoljon. Igen, egy szóbeli módosító javaslatot szeretnék tenni. A tízes bekezdéshez. Ma reggel mindenki e-mailen kapott tőlünk egy módosítót, ennek ugye a tejszektorról már hallottunk, pontosan arra a nagy nyomásról, ami erre a szektorra ö, nehezedik, és szeretnénk ezt a szektort támogatni, szeretnénk ezt megjelenteni, és az a pont, ahol, és akkor most itt idézem meg angolul. Super level fines shall be earmarked for reinvest in the dairy sector, in particular." supply management to prevent further crises and that Uh, and up here geht es dann weiter in dem és aztán itt folytatódik tovább úgy, mint ahogy eredetileg is szerepelt a javaslat. Mikrofon nélkül a hozzászóló. Van kifogás ezzel ellen a szóbeli módosítás ellen? Kérdezem a tagokat, de nem órad. Nem nagyon látom ennek a módosítónak az értelmét, hiszen pontosan ezt mondtuk, és ezt írtuk le már jó régen. Tehát azt gondolom, hogy ez már eleve szerepel a szövegben, nincs értelme ezt beemelni. Nos, hivatalosan három tagnak kell ellenezni ezt a szóbeli módosítót és három, legalább három embernek kell föltenni a kezét, ha ez az eset. Nos, úgy gondolom, úgy látom, hogy a feltételek nem állnak meg ehhez. Nos, ügyrendi javaslatot észrevetett szeretnék kérni. Tehát This is, it's not safe. Ez a kifejezés nem szerepel a bekezdésben. Ja, igen, de hát felolvasta ön a szóbeli módosítóját, és legalább három bizottsági tag ellenzi. Tehát a szabályok szerint erről nem szavazhatunk. Nagyon sajnálom, de ez a helyzet. Nos, szeretnék itt ö, leszögezni valamit a kolléga nővel, még ezzel a problémával fogunk foglalkozni, bőséges lesz időnk megvitatni. Ö, és látok olyan elemeket a javaslatban, amit támogatni tudok, de azt gondolom, hogy ezt a jövő héten vegyük inkább terítékre. Hiszen vannak jó elemek a javaslatban, amit támogatni tudnánk, de itt és most, ma ezt szerintem nem tudjuk napirendet húzni, de ne, jövő héten mindenképpen visszatérünk rá. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Nos,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 elutasítottuk. 28-as mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, ezt is elektronikusan ellenőriznünk kell, tehát a 28-as módosítóról szavazunk. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Le vote fermé. Lezárom a szavazást. Tehát a 28-as módosítót elutasítottuk. 29-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 30-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 31-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 32-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 33-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 34-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 35-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük? Ellenőrizzük. Elektronikusan, tehát a 35-ös módosítóról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 36-os módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 37-es módosító mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 38-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 39-es módosító mellette, ellenőrizzük, azt kérzik, hogy ellenőrizzük elektronikusan, tehát a 38-as módosítóról megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítottuk. 39-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 40-es módosító mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, ezt is gépi szavazással kell ellenőriznünk, tehát a 40-es módosítóról megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. És elutasítottuk. 41-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 42-es mellette, ellene, tartózkodás, nem vagyok benne biztos, azt hiszem ezt is ellenőriznünk kellene, tehát a 42-esről megnyitom a gépi szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 43-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 44-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 45-ös, mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, ezt is ellenőriznünk kell elektronikusan, tehát a 45-ös módosítóról megnyitom a gépi szavazást. Lezárom a szavazást. és elutasítottuk a 45-ös, 46-os módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 47-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 48-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. És akkor ma azt javaslom, hogy most a határozat javaslatról a módosításokkal együtt, az elfogadott módosításokkal együtt egészében szavazzunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, és ezt elfogadtuk méghozzá 30 mellette, 4 ellene, 8 tartózkodással. Köszönöm szépen. És akkor most térjünk rá a harmadik jelentésről tartandó szavazásra, méghozzá Albert Dess vélemény tervezete. Az lingúria szó. Ja, ich möchte ein szóbeli módosító javaslatot szeretnék bejelenteni. Azt gondolom, hogy nagy többségben vagyunk azok, akik úgy gondolják, hogy ezt vissza kellene utasítanunk, de fel kellene hívnunk a bizottságot arra, hogy egy új javaslatot nyújtson be nekünk, hogy ezzel ne tekintsük letudottnak a dolgot, hanem hívjuk fel a bizottságot arra, hogy tegyen le az asztalra egy új javaslatot, amiről aztán új, új vitát tudunk folytatni. Köszönöm. Merci, Monsieur Ring. Köszönöm szépen. Igen, hallgatjuk. Ha jól értettem, ez egy szobeli módosítás volt, én ellenzem. de ez most egy ügyrendi kérdés. A titkárságnak kell megvizsgálnia az eljárást, és az ellenőrzés után tudunk dönteni róla. Tehát én most kérem a titkárságot, hogy befogadható-e ez a módosító, akár írásban, akár szóban, de úgy tűnik, hogy nem. Tehát majd meg kell eh, tudni, hogy ez a módosító a bizottsági javaslat ellen, vagy eh, mellette szól. Úgyhogy eh, erről a pontról azt mondanám, hogy szavazzunk ez úr véleményéről, Oling úr. Most az indoklás az, hogy a javaslat visszautasításánál, amivel azzal érvelünk, hogy, hogy miért fontos az, hogy új javaslatot tegyünk, ezt nem nagyon értem, hogy ezt miért ne lehetne így megtenni, ahogyan én az előbb elmagyaráztam. Je propose de passer la parole à M. Muscard. Muscardónak a titkárság részéről megadom a szót. Szeretne szólni. Köszönöm szépen, elnök úr. Voltak írásbeli módosítók is ugyanebben az értelemben, hogy úgy módosítsuk a szöveget, hogy ez elutasítási javaslat legyen, aztán Bovi úr is tett ilyen javaslatot, és éppen ezért nem fogadjuk el, nem tartjuk elfogadhatónak ezt a módosító indítványt. Szikerszki úr dönthet a kérdésről. Minden esetre mindennek a politikai alapja ennek a kérdésnek hogyha azt kéri, hogy a bizottság új javaslatot tegyen, ezzel az értelemmel, ebben az értelemben nem tudjuk módosítani a szöveget, vagyis hogy ez elutasítási javaslat legyen. Ez technikailag lehetetlen eljárási szempontból, hogyha a 60-as cikket megnézi az eljárási szabályzatban, ebből is kiderül, hogy hogyan lehet elérni azt, amit ön szeretne a vetőmagokkal kapcsolatosan. Köszönöm szépen. Akkor most már tényleg szavazhatunk, még mielőtt ezt urat meghallgatjuk, és a magyarázatát és a véleményét a bizottsági javaslattal kapcsolatosan, hogy korlátozzák vagy megtiltsák ezt a gyakorlatot, vagyis a genetikailag módosított állatoktól és szervezetekből származó élelmiszerek forgalmazását. Ez egy nagyon vitatott kérdés volt az eddigiekben is. A jelentéstevő egyértelműen azt javasolja, hogy vessük el a bizottsági javaslatot egyértelműen. A bizottság javaslatával kapcsolatosan vita folyt július 17-ére tűzték ki a, az erre vonatkozó javaslatot. Én most azt mondom, hogy lesz úr javaslatáról szavazzunk, és hogyha többséget kap az elutasítási javaslat, akkor nincs mit módosítani, tehát akkor nem kell a módosítókkal foglalkoznunk, 32 módosítóra tettek egyébként javaslatot a kollégák, úgyhogy most Albert Dess kollégának adom meg a szót, ossza meg velünk a gondolatait. Köszönöm szépen, elnök úr. 11 éve vagyok tagja ennek a parlamentnek és ennek a szakbizottságnak. Amikor elolvastam a bizottsági javaslatot, és amikor először napirendet tűztük és vitatkoztunk erről, minden frakció amellett volt, hogy ezt a javaslatot utasítsuk el, és ilyet én még 11 éves pályafutásom alatt itt a parlamentben nem láttam, hogy mi, minden frakció egyetértett volna. És kedves Martin, én nem nagyon támogatnám azt, hogy függetlenül a jogi helyzettől módosítgassuk ezt a véleményt. Tehát ez a bizottság feladata, visszaküldjük nekik a, a, a, mm, az anyagot, és kezdjenek vele valamit, e, és azt gondolom, hogy ha új javaslatot letesznek az asztalra, akkor arról majd megint fogok tudni beszélni, tehát kérem, hogy támogassák a javaslatomat, mert nem elfogadható, hogy itt a belső piacot megkérdőjelezzük magának a belső piacnak a lényegét és értelmét kérdezzük meg. Tehát itt nem egészen arról van szó, hogy a, a nemzeti illetékességet, be, nemzeti illetékességbe, kompetenciába utalnánk bizonyos kérdéseket, itt nem erről van szó, úgyhogy kérem szépen a bizottsági tagok támogatását. Merci, monsieur. Köszönöm szépen, de Szurgoszeszka asszonynak szeretném megadni a szót, ha jól tudom, ő is szeretne erről a véleményről szólni. Köszönöm szépen. Sajnálatos módon azt kell mondjam, nem tudom eh, támogatni Desz úrat, ugyanis eh, nem tudjuk azt kimondani, hogy a belső piaci szempontok miatt elutasítjuk ezt a javaslatot. Lengyel kollégáim egyetértenek velem. Szeretnénk, hogyha Lengyelországnak megmaradna ez a lehetősége, hogy a genetikailag módosított szervezetek korlátozása mellett döntsön. Szeretnénk Desz úr javaslata ellen szavazni, mivel a bizottsági javaslatot jó irányúnak tartjuk. Akkor nézzük az eljárást. Nem fogjuk újra kezdeni most a vitát, különösen, hogyha az órára pillantok. Úgyhogy maradjunk a formális részeknél. Nem fogok a vitát, nem fogok a véleményről vagy a jelentésre egy vitát nyitni. Jelentkezett kolléga. Köszönöm szépen. Csak nagyon röviden szeretnék szólni. Úgy döntöttünk, és szerintem ez megalapozott vélemény, hogy a tagállamoknak döntési hatást kört kívánunk adni hogy fogadnak-e GMO termékeket. Ugyanez vonatkozik a takarmányra is. Köszönöm. Akkor többeknek nem adom meg a szót, és szeretnék rögtön a szavazásra térni. Elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Igen, most az elutasítási javaslatról szavazunk. Le vote est fermé. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk Desz kolléga javaslatát, a bizottsági javaslatot elutasítottuk. Köszönöm szépen, ebben a fontos kérdésben döntése jutottunk. Mivel nincsen egyéb napi rendi pontunk, lezárom az ülést, és kedden 8-án 17-18 óráig a biztosan lesz egy fontos találkozónk Strasbourgban. Remélem, hogy sokan felszólalnak. Köszönöm.